életfogytig tartó büntetést kell kérni. Szerintem a halálbüntetést egy arányos büntetéssel, egy másik arányos büntetéssel kell felváltani. Köszönjük képviselő úr! Érdemes erről külön beszélnünk, szerintem most erről nem hozhatunk döntést. Tovább lépünk, az illetékes osztrák hatóságok tájékoztatok bennünket arról, hogy Hella Renner képviselő helyét Heinz Becker veszi át április eh, elsői hatája. Szeretném üdvözölni a képviselő úrat, és emlékeztetném, hogy a hármas házszabály második bekezdése értelmében ameddig eh, a mandátum vizsgálata folyik, illetve amíg eh, vitás kérdés döntés nem születik, Becker úr helyet foglalhat a parlamentben, és annak testületeiben, és teljes mértékben élhet az európai parlamenti képviselőséggel járó jogokkal, azzal a feltétellel, hogy aláírta azt az írásban nyilatkozatot, amelyben biztosít bennünket arról, hogy más ezzel össze nem egyeztethető posztot nem foglal el. Itt van a képviselő úr, igen, köszönöm, akkor üdvözlöm Önt a házban. Trevor Coleman képviselőtársunk tájékoztatott bennünket arról, hogy az Szabadság és Demokrácia Európája frakciónak már nem tagja, és március 25-e óta független képviselőként látja el feladatát. Következő napi rendi, bejelentésem a rendes jogalkotási eljárás értelmében tájékoztatom önöket, hogy kedden a tanács elnökével együtt a rendes jogalkotási eljárás keretében aláírjuk azokat az aktusokat, amelyeknek a listáját mindenki megkapta, ezt tesszük a parlament 71-es házszabály értelmében. Lássuk most a változásokat a napirendben. A 31-én, március 31-én az elnökök értekezlete elfogadta a 137-es házszabály értelmében a végleges napirendet. Hétfőn semmiféle változás nem történt a hétfői napirendben. Kedden Fennancs úr jelentése a 2012-es parlamenti költségvetés tervezetek kapcsolatban az EFD frakció kérte, hogy a szavazást a májusi plenáris ülésre halasszuk el. Megadom a szót Andreasen asszonynak, aki megindokolja ezt a kérést. Köszönöm, azért kérem a Fernandes jelentés elszavazását, elhalasztását, mert a, az európai történelem háza témakörében nem kaptunk megfelelő, sőt inkább félrevezető adatokat kaptunk. Egyre magasabbnak tűnnek az éves fenntartási költségek, jelenleg 13,5 millió euróról van szó, ez jóval több, mint amit eredetileg mondtak. Amikor korábban azt mondták, hogy 10 millió lesz a költség, akkor, amikor én azt mondtam, hogy 10 millió lesz ennek az éves költsége, akkor hazugsággal vádolt engem egy parlamenti tisztviselő, azt gondolta, azt mondta, hogy ez túlzás. Szerintem egy parlamenti tisztviselő nem beszélhet így egy, egy költségvetési bizottsági elnök taggal, képviselővel. összeférhetetlenség is van a házzal az Európai Történelem Házával kapcsolatban, semmilyen más parlamentben ezt az összeférhetetlenséget nem tolerálnák. Amíg eh, nem tisztázzuk ezt a dolgot, addig szava, halasszuk el a szavazást. Köszönjük, mondja az elnök. Szeretne valaki mm, támogatólag szólni a e javaslatról? Támogatja-e valaki? Igen, Speroni kollega? Elnök úr, úgy vélem, hogy ez az elhalasztás indokolt lenne. Négy-öt hétről van szó, csak annak érdekében, hogy egy olyan témában elmélyülhessünk, amely, ahogyan az imént hallottuk, azzal jár, hogy több millió eurót kell költenünk az európai adófizetők pénzéből, tehát kérem, hogy ezt a kérelmet támogassák. Köszönöm. Valaki Eh, ellenében is szeretném felszólalni, a kérés ellenében. Lemassur úr kért először szót, ha jól láttam. Oui, monsieur le président. Elnök úr, két dolgot szeretnék elmondani. Egyrésztről a Költségvetési Szakbizottság elvégezte munkáját, és a költségvetési becslési tervezetet, a 2012-es Európai Parlamenti Költségvetés tervezetet megvizsgálta, erről vitázott és szavazott. A plenár, plenárist illetően eljárásainak megfelelően a múlt évben ezt megtettük, vannak nézetkülönbségek a frakciók között, akik ezt kifejezhetik. Másodszorban nem akarom, hogy Andrászon asszony azt mondja, aki nagyon jól ismeri ezt a témát, hogy a költségvetési szakbizottság elnökeként az Európai Történelem Házát illetően érdekkonfliktus helyzetében lennék. Én nem személyes okból foglalkozom ezzel a témával, hanem a Költségvetési Szakbizottság elnökeként, akit kijelöltek, hogy ezt a szervet képviseljem ugyanolyan módon, mint a Kulturális Szakbizottság elnöke képviseli a kulturális ügyeket ezen szerven belül. Okay hogyha valaki ezt ez ellen kifogást emel, akkor én kész vagyok a mandátumomat visszaadni. De elnök úr, érdekonfliktust illetően azt hiszem, hogy figyelni kell, hogy miről is beszélünk itt. Köszönöm. Köszönjük, Lamasz úr. úr. We vote. Kto z Państwa chciałby poprzeć... Benden szavazzunk erről. Ki az, aki támogatja? Andreasen asszony indítványát ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Lépjünk tovább szerdára. A egységes belső piaci vitával kapcsolatban az Európai Néppárt azt indítványázta, hogy az állásfoglalási indítványokat nyújtsuk be annak érdekében, hogy az Európai Bizottság közbeszerzési nyilatkozatáról lezárjuk a vitát. A javaslat tehát az, hogy állásfoglalási indítványokat nyújtsunk be e témában. Kérem, hogy a néppártból valaki indokolja ezt a kérést. Parancsoljon! Köszönöm elnök úr, a néppárti frakció azt javasolja, hogy Barné biztos úr állásfoglalását a közbeszerzéssel kapcsolatosan egy parlamenti állásfoglalás indítványal egészítsük ki. Ez nagyon sok tartalmi gazdagítását jelenteni ennek a témának. Kérem támogassák ezt. Köszönöm, valaki ellene? ellenző indoklást valaki kíván-e adni? Beres asszony? Madame, Madame Beres. Beres képviselő asszony? No. Frau Gebhardt. Gebhardt asszony. Yes, Madame. Also ich bin Frau Gebhardt. Gebhardt asszony vagyok, nem pedig Beres asszony. Támogatom eh, a néppárti frakció javaslatát, hiszen van értelme erről vitázni. Csak az a kérésem, hogy a koordinátorokkal megbeszélve, az IMKO részéről Schwab úrral megbeszélve ne ezen a héten szavazzunk erről az állásfoglalásról, hanem csak májusban, mert nincs idő arra, hogy a frakciók között egyeztessünk ezt a témát illetően. Tehát igent mondok arra, hogy vegyük fel ezt a napirendünkre, legyen állásfoglalás, de az állásfoglalásról a szavazásra csak májusban kerüljön sor. Köszönöm. Köszönjük képviselőasszony. Még egyszer kérdezem, van-e valaki, aki ellene van, és szeretne hozzászólni. Senki sem. Ki van mellette a néppárt kezdeményezésének? Ellene tartózkodik. Akkor azt hiszem egyértelmű, hogy a néppárt kezdeményezését elfogadtuk. A határidők, a menetrend a következő. Az állásfoglalási indítványok, tehát a állásfoglalási indítvány tervezetekre holnap délőtt 10 óra a benyújtás határideje, a módosítók, illetve a közös elfoglalás indítvány tervezetek benyújtásának a határideje, az azt követő nap, az a szerda délelőtt 10 óra. A közös állásfoglalási indítvány tervezetekhez benyújtott módosító indítványok benyújtási határideje szerda délelőtt 11 óra, a szavazásra pedig csütörtökön április 7-én kerül majd sor, déli 12 órakor. Nagyon szoros a menetrend valóban. A csütörtöki napi rendet illetően a Liberálisok és Demokraták Szövetsége frakció azt kérvényezte, hogy Ai Weiwei ügyét a 122-es házszabály alá tartozó vitákhoz vegyük hozzá, méghozzá az eredetileg tervezett Zimbabvéről folytatott vita helyére. Verhofstadt úr? Uh, Mr. President. Uh... Köszönöm, elnök úr. Ai Weiwei asszony talán a legjobban ismert kínai uh, művészek egyike, ellenzéki, aki szabadon kritizálta a rendszer, de a pekingi reptéren letartóztatták, és jelenleg is börtönben van. Megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy tiltakozzak a kínai hatóságok eljárása ellen, és egyben azt is elmondanám, hogy talán érdemes újra gondolni a második EU-Kína politikai vezetői csúcson való részvételen, ami jövő, amire Pekingben kerül nem sokára sor minél hamarabb állásfoglalási indítványt kell elfogadnunk e témában, annak érdekében, hogy minél nagyobb nyomást tudjunk gyakorolni eh, a kínai hatóságokra, hogy Ai weiwei bocsássák szabadon minél hamarabb. Az eredeti terv az volt, hogy csütörtökön a zimbabwei téma helyett Ai Weiwei ügyét tűzzük napirendre, de rövid konzultációt követően elnök úr, talán még jobb megoldást találtunk, miszerint az elefántcsontpart témát szerdára tennénk át, és az így felszabaduló időt és helyet szentelnénk áj vej, vej sürgős esetének. A frakciókkal konzultáltam. A frakciók többsége támogatja ezt a javaslatunkat. az elnök. Complicated change. Bonyolult változás ez, Verhofstadt úr. Végig kell pontosan pörgetnünk az egész eljárásrendet. Tehát először is azt javasolja, hogy változtassunk az elefánt csontpart napirendi ponton, és tegyük át csütörtök délutánról szerdára. 8 órára? Mert máshol nincs időnk. Tehát 8 óra, 30-45 percben. És az így csütörtök délután felszabaduló hely re pedig az Ai Weiwei ügyet fogjuk bevenni. Mindenki számára tisztos világos, hogy mire vonatkozik a javaslat, a liberális frakcióvezető úr javaslata? Szeretne valaki mellette vagy ellene szólni? Vagy egyből szavazhatunk is. Mellette? Nem? Szóda úr? Egészen röviden, elnök úr, szerda délután nagyon sok a téma, ezért azt kérném, hogy a tanács és a bizottság az állásfoglalásuknál nagyon rövidre fogják a mondandójukat, és az elnöki tisztet betöltő alelnök ilyen módon tudná a helyzetet irányítani. Hogyha ez nem így történne, akkor kaotikus helyzet alakulna ki. Kérem, hogy az alelnököt támogassa ebben. Jó, rendben. Akkor az elnökség ülésen is felvetjük majd ezt a kérdést mellette szólnál valaki? Ki van mellette? Ellene? Köszönöm, akkor azt hiszem, hogy elfogadottnak tekinthetjük, ez működőképes lesz így. Tehát Ai Weiwei ügye csütörtök délután kerül napirendre, az elefánt csontpart téma pedig szerdán este 8 órakor. another proposal. Egy újabb javaslat Gebhardt asszony részéről. Should we, should we check? I think so. We, we, we put suggested we take the vote in May, not in April, and we didn't. decision, colleagues, last decision. Az utolsó döntésünk, kedves kollégák, tartsanak ki, Gebhardt asszony kérem Gebhardt képviselőasszonyt, hogy még egyszer fogalmazza meg egyértelműen, közérthetően a javaslatát. Herr Präsident, ich hatte... Elnök úr, azt kértem, hogy a szavazás a közbeszerzési állásfoglalásról májusban legyen, ami természetesen azt jelenti, hogy az állásfoglaláshoz a módosítók határidejét is el kell tolni, erről még nem szavaztunk. Anybody would like to say with support? Ki szeretne támogatólag szólni? Senki? Ellene valaki szeretne valaki szólni? Igen? Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel a témára, és az időre, ami szükséges a, határ, a módosítók benyújtásához, ezt hiszem, hogy elegendő időnk van, ne adjunk helyet ennek a kérelemnek. Ki támogatja Gebhardt asszony javaslatát? Most emelje fel a kezét. Rendben, ki ellenzi Gebhardt asszony javaslatát? Köszönöm. Akkor megszavaztuk, elfogadtuk, működőképes lesz ez így. Köszönöm. Folytatva. Tehát, mivel a napirend kérdését így lezártuk, ezért tovább léphetünk az első érdemi napirendi pontunkra, ami nem más, mint a Guillaume jelentés, Szilvi Guillaume jelentése, amely a Nemzetközi Védelem megadása és visszavonása eh, címet viseli. Illetve hát, asszony Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Nem voltam biztos, hogy hol vessem fel ezt a kérdést, de két héttel ezelőtt az adminisztráció eh, a internetes támadásokat követően egy hétre lezárta a parlamenti e-mailhez való külső hozzáférést. Szerintem ez elfogadhatatlan, hogy egy héti kívülről nem tudunk hozzáférni a parlamenti leveleinkhez, e mailinkhez Szeretnék erre valamiféle magyarázatot kapni, ez indokolt volt-e, vagy elővigyázatosságból tették ezt, és hogy mennyire védett valóban az e-mail rendszerünk. Köszönjük, Képviselő képviselőasszony! megvizsgáljuk ezt a kérdést, és természetesen részletes információval fogunk önnek és a kollégáknak szolgálni e tekintetben.